Ezzel ezt a vitát lezárjuk. Most harmadik alkalommal megismétlem, hogy a vita zárásaképpen eh, hat indítvány kaptam, most pedig rátérünk a szavazásra. Először a sínai félszigeten történő emberkereskedelmről szavazunk. A közös indítvány négyes bekezdés után eh, ki van mellette? A hármas módosító ellene elutasítva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most még az eredeti szövegre térünk rá. Az egyes rész mellett ellen tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene, tagaszkodás elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, elutasítva. kitartozkodik, bocsánat. Elutasítva. Ötös módosító mellette, ellene, tartozkodás. Ellenőrizzük, nem vagyunk biztosak benne. Kérem szépen akkor ellenőrizzük a szavazókártyával. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Ötös módosító. Elnézés, ez az ötös. Jó, az egyes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartozkodás, elutasítva. A végszavazás mellette, ellene, tartozkodás, elfogadva. Most pedig rátérünk a Palesztináról, a palesztin tévéállomásokra gyakorolt támogatásokról, most az egész javaslatról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig rátérünk a harmadik szövegre, emberi jogok megsértése Bahreinban. Kezdjük az egyes módosítóval mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kettes módosító mellene, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az eredeti szöveget nézzük meg. 14-es bekezdés mellette ellene tartózkodás az eredeti szöveget elfogadtuk, most pedig a tízes megjegyzés mellette elnézést, van egy módosító, szobeli módosító, tanokul szobeli módosítója. Ki támogatja az így módon módosított szöveget? Tanokul nincs már itt, valaki esetleg szeretné indokolni ezt a módosítót, nem? Jó, hát akkor nincs itt, akkor Térjünk rá az M perambuló bekezdésre. E mellette ellene tartózkodás elfogadva. A teljes szövegről népszerinti szavazás következik, a szavazás megnyitom. Leszárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel lezárjuk a munkánkat. Van még egy közlemény. A népát részéről a szakbizottságokat delegációba történő kinevezésről kért a következőt Petri Szávama asszony közlekedés és turisztikaiba is, és a parlament együttműködés EU-Oroszország eh, e Petri Szávama asszony